Az elnök. Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. A napi rend szerint a tanács nyilatkozata következik. A cseh elnökség programjának bemutatása a napirendi pontunk. Mirek Topolánek, Cseh köztársaság miniszterelnöke, sok szeretettel köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben. Darf auch sehr herzlich begrüßen den Präsidenten. Emellett sok szeretettel köszöntöm Barózó urat, az Európai Bizottság elnökét is. Kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy az elnökség feladatainak vállalása nagy kihívás. Tudom a miniszterelnökről, hogy nagyon is közelről érinti az őt, hogy a kommunizmus alatt szerzett tapasztalatai után most beszámolhat nekünk arról, hogy mit tervez a cseh elnökség alatt, és hogyan kívánja képviselni az Európai Uniót ebben a fél évben. A második ország, Csehország, a 2004-ben csatlakozott új tagállamok közül, amely az elnökségi feladatokat el fogja látni Szlovénia után. A cseh elnökség a támogatásunkat élvezheti. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen nehéz időkben sikeres elnökséget zárjon a cseh köztársaság. Úgyhogy kérem is önt arra, hogy az Európai Parlament előtt tartsa meg a bemutatkozó beszédét, és még egyszer sok szeretettel köszöntjük az Európai Parlamentben. Tisztelt képviselők, elnök úr, Bizottsági elnök úr,